ezt újra kell gondolni. A hatállyal kapcsolatosan a parlament mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy 5 tonnán felül gépjárművekre legyen érvényes a rendelkezés. A tanács ezen túl megy, sokkal nagyobb rugalmasságot mutatna, és inkább a határ 12 tonnában húzná meg. Itt elhangzottak olyan javaslatok is, hogy 3,5 tonnát is vegyük figyelembe, a tanács a 12 tonnát említette, végezetül pedig a következő évekre a feladatunk megvan, ugyanis ez a rendelkezés nem tökéletes, tehát időre van szükség, hogy a gondolkodás mód is megváltozzon támogatásra van szükség a közvélemény, illetve az ágazat részéről is, és ez azt jelenti, hogy a következő években néhány pontot át kell majd gondolnunk, át kell dolgoznunk. Minden más közlekedési módozatot is integrálnunk kell, figyelembe véve a különböző externális költségeket. Tudom, hogy egyes frakciók a javaslat bizonyos pontjaival nem értenek egyet, vagy túlzónak tartják. Nagyon fontosnak tartom, hogy az álláspontunkat megvédjük. Igyekeztem minél kiegyensúlyozottabban fogalmazni, hogy legyen némi mozgásterünk, és hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni. Én várom a kollégák támogatását az egész csomag mellett. Lehet, hogy itt az általános gyakorlattal szembe megyünk, de jó lenne, hogyha óvatosan bánnánk a módosítókkal. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez az egyik jelentés, amivel nem tudunk mindenkinek mindenkor a megelégedésére szolgálni. Akkor most áttekinteném a hozzászólók listáját. Ha valaki nem szerepel rajta, akkor szóljon. A következők jelentkeztek. Mrs. Lichtenberger, Mr. Zila,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 Mr. Lightfried, and Mr. Van Dalen. Is that it? Let me go through the list. Ennyit, akkor még egyszer elmondom a listát. Lehet, hogy nem abban a sorrendben, ahogy jelentkeztek. So apart from the shadows. A, az árnyék jelentősen kívül. Okay, Mr. De Grandes Pascal, Mr. Kanchian, Mr. Lightfried, Mr. Van Dalen, Mr. Fitanza, Mrs. Rana, Mr. Duran, and Mr. Uh, Kutumansopoulos. <laughs> Okay. Rendben. Nem felejtem el. Lehet, hogy 14 2014-ig sikerül megtanulnom a neveket. No, akkor kezdjük Vartman Kohl asszonyjal a néppárt részéről. If we could say for the shadows four minutes. Négy perc az árnyék jelentéstevőknek, és Három a többieknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is megköszönöm a jelentéstevőnek a rengeteg munkát, amit elvégzett. tulajdonképpen ez megelőz, az első eszmecserét. Intenzíven együtt működtünk, és a frakciók is komoly előkészületeket végeztek, ami annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni ezen a területen. Nagyon jó, hogy a frakciónk részéről itt most néhány pontot részletesen ki tudunk fejteni. Először is hangsúlyoznám, hogy a torlódási díj, a dugódíj Véleményünk szerint e tekintetben a tanács megfelelő irányba tett lépéseket, ugyanakkor azt is várnánk, hogy a különböző változatok tekintetében úgy kell eljárnunk, hogy az költségvetési szempontból semleges legyen. Azt akarjuk ugyanis elérni, hogy a tehergépjárművek meghatározott útvonalakon ne olyan időszakokban utazzanak, amikor a torlódások különösebben súlyosak, hanem alternatív útvonalat válasszanak. A jelentés egy további pontot is említ. Itt a következőről van szó. Különböző idő pontokban, időpontokról, illetve százalékokról vitatkozhatunk. A tanács 145 százalékot említett, de ez elég magas. Tehát meg kell különböztetni az abszolút torlódási időszakokat, illetve az egyéb időszakokat. További nagyon fontos pont a néppárt számára a források célhoz rendelése. Itt szerintem a jelentéstevő megfelelő irányban tesz javaslatot. Itt lesznek szűr területek, amikben meg kell állapodnunk, de a lényeg az, hogy ezt a szürkét minél inkább világosabbá tegyük. További nagyon fontos szempont számunkra az interoperabilitás. Itt egy kiváló jogszabályt fogadtunk el, bizonyos diak mellett válhatna lehetővé, illetve egységes diak mellett közlekedhetnének a tehergépjárművek egész Európában. Ez rendkívül fontos. Itt kötelező ígéretet várunk a tanácstól. Jó lenne, ha ezt elérhetnénk. Ezek a prioritásaink a néppárti frakció részéről. Még néhány szempontot említett a koridorok definícióját. Itt módosítókat nyújtottunk be a tanácssal folytatott tárgyalások során. Remélem, hogy ezek a megfelelő irányba mozdulnak majd el. És lehetővé teszi, hogy a párhuzamos útvonalakon plusz díjakat alkalmazhassunk. Ezt a tanácssal természetesen még részletesebben meg kell vitatni. A floatingról is említett néhány szót, itt is intenzív viták folytak a tanácssal, én javasolnám, hogy a négy éves időszak mellett maradjunk, és alaposan meg kell vizsgálni, hogy milyen euró kategóriákról beszélünk. ha például a hegyvidéki területeken nagyobb terheléssel számolunk az egyes vagy kettes vagy a hármas kategóriában. Meg kell állapodni e tekintetben a tanácssal, a mi frakciónk is eltérő véleményeket fogalmazott meg, és abból indulok ki, hogy egy jó kiinduló pontot kell kialakítanunk, és ennek alapján egy kompromisszumban sikerül majd megállapodni a tanácssal. Azt hiszem, hogy a legfontosabb pontokat említ, megemlítettem. A magyar elnökség ezzel kapcsolatos megközelítését én konstruktívnak tartom, és remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban meg tudunk állapodni. Van néhány módosító javaslatunk, ami a frakciónk álláspontját tükrözi ez demokratikus jogunk, de természetesen mi is arra törekszünk, hogy ezt az ügyet sikeresen lezárjuk. Köszönöm szépen, ALDE frakció. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Szeidnak a munkájáért. Kollégánk az előbb olyan pontokról szólt, amelyeket mindannyian jól ismerünk. A lényeget tudjuk. Egyrészt van a hatály, három és fél tonna a kiinduló pont. A tanástól pedig azt kérjük, hogy olyan szöveg jöjjön létre, amely a kivételeket korlátozza, amelyre, amennyire csak lehet, ami a flotta renoválását illeti. Azt hiszem, hogy jó úton vagyunk. Meglátjuk, hogy mennyire lehet változtatni a 175 százalék, 200 százalékos összegeket, mm, és gondolom, hogy az időpontokkal kapcsolatban is sikerül megállapodni. Minden esetre az előadónak jók a javaslatai. Ami az összegek ráfordítását illeti, ráfordítását illeti, azt hiszem ez az earmarking felcímkézés jó megoldás azt hiszem, hogy a lefelőzés összegének a visszaforgatása a jó út. Ezt az előadó is elmondta, ez az egyik sarkalatos pontja a tanácsa való tárgyalásnak. Van egy pont, amelyre szeretném felhívni a figyelmet. Erről nem szabad megfeledkezni. Azt hiszem, ez a kezdete a lényegi vitának. Új elvek szükségesek nemzetközivé tesszük-e a külső költségeket, vagy sem. Azt hiszem, ez az alapja az elgondolkodásnak, és utána a többi jogszabályt is, a többi közlekedési módnál, ennek függvényében kell megállapítani. Azt hiszem, hogy ez a jogszabály áttekintendő, felülvizsgálandó a következő években. Meg kell az elvet határozni, fontosabb meghatározni az elvet, semmint hogy most tudni, hogy mik lesznek a részletek. A 26-os módosító ezért nagyon fontos, mert ez a felülvizsgálati záradékról szól figyelembe kell venni, hogy a tárgyalások hogyan alakulnak, és a helyzet hogyan alakul a következő években. A tanácsnak talán túl szűk a megközelítés, én tágabban szeretném ezt látni, hosszú távon. Úgy vélem, hogy fontos, hogy a bizottságunk határozzon meg egy olyan álláspontot, amelyet a lehető legszélesebb körben támogatnak. Azt kell kérni az előadótól, hogy a leggyorsabban az elnökséggel egyeztessen, és hogy meg, hogyan lehet folytatni a munkát és az elgondolkodást. Azt hiszem, eddig sikerült jól megfogalmazni az álláspontunkat, és úgy vélem, hogyha a tanács valami konstruktívat akar tenni, előrelépni, akkor az a veszély, hogy van a tanácsban olyan, akik semmit nem akarnak tenni, még egy elvet se akarnak megfogalmazni, hogyha ők nyernek, akkor politikailag visszalépünk. Ja, nem szabad az ördögöt a falra festeni, határozzuk meg az álláspontunkat, és majd látjuk, hogy hogyan alakul a tárgyalás. Köszönöm szépen. Nos, hogyha jól értem, és követem Wortmann Kollasszony gondolatmenetét, akkor ebben a dokumentumban nem azt értük el, hogy egyre tisztább környezetet teremtsünk, hanem azt, hogy egyre több kipufogó gáz termeljünk. Mindenki tudja, hogy amiről most beszélünk ebben ezen dosszié kapcsán. Az, hogy jobb módszereket, jobb flottát akarunk, és kimélni akarjuk a nagyon forgalmas útvonalakat, ezeknek csak marginális hatása lesz. Valószínűleg az egyetlen dolog, amit elérhetünk, az, hogy az alapelvet elismerik, hogy vannak külső költségek, externális költségek. De az elven kívül hát ennek semmi haszna nincs, hogyha nő a forgalom, és az elv nem használ, hogyha éghajlatváltozást el akarjuk kerülni, hanem a megvalósítást el kell kezdenünk, mert ha nem tesszük meg, akkor elveszítjük a szavahihetőségünket. Ami az elkülönítéseket illeti az earmarkingot. Ez az egyik fő probléma. Kicsit ilyen álharcnak tartom, mert mindenki azt akarja, hogy kevesebbet kelljen befizetnie, figyelembe véve, hogy a tagállamokra milyen terheket rovunk. Nem sok minden fog változni hogy ha ez nem változik, akkor többel kell beszélni a költségvetésbe. Úgyhogy szerintem ez inkább szimbolikus, de valószínűleg a valóságban semmilyen értéke nincs. Számomra két olyan pont volt, ami, ahol egyáltalán eredményt elérhetünk. az úgynevezett apoknak a betoltása, hogy a kivételek csak egytől háromig terjednek, ez a gyakorlatban egyáltalán nem működik, mert a távolsági közlekedésben ezek csak marginális százalékban vesznek részt a közlekedésben. Én legalább négyet, a négyest is javaslom, hogy vegyük be, hogy legalább valami ösztönzőt adjunk, hogy a járműállomány javuljon. Ez lenne egy minimális javaslatom. A második javaslat a 12 tonnára, vagy a 3,5 tonnára vonatkozik. Ezt pontosítani kell, korlátoznunk kell, mert ha nem tesszük meg, akkor azt fogjuk elérni, hogy romlik a helyzet, az, hogy a zajszennyezést csak éjszaka veszik figyelembe, én ezt hibásnak tartom, ö, orvosi szempontból is, hiszen a zajszennyezés annál szörnyűbb, minél hosszabb ideig van kitéve az ember neki, 24 vagy 12 órán át. Így aztán az, hogy a szorzókat csökkentjük, Számomra ez nagy, nagyon vitás kérdés. Elkadraui úr javaslatát nem tartom negatívnak, semmit nem tartok belőle negatívnak. Kivéve talán a márkapoknak és a külső költségeknek a kérdését, sőt, néhány javaslatát kifejezően támogatom de én úgy gondolom, hogy nem elég nagyra törő. Mindig fölteszem magamnak a kérdést most már, hogy a néppárt miért akarja -e még inkább gyengíteni ezt a javaslatot? A gyakorlatban most már oda jutunk, hogy azt fogják mondani, hogy talán vannak külső költségek. Hát ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy semmit nem akarnak elérni. Én most a külső költségek kiszámolását várom. A valóságban semmilyen változást nem várok, és el kell, hogy mondjam, hogy azok polgároknak hogy akarják elmagyarázni, akik ilyen útvonalak mellett élnek. Sok sikert hozzá. Szerintem nagyon nehéz lesz, hiszen az elv semmit nem ér az emberek szemében. Thank you, Köszönöm szépen, eh, Zille úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani Alkadrai úrnak a munkájáért. Azt hiszem, hogy nagyon jó koordinációs munkát végzett, és egyet kell értenünk az egésszel általában. A tárgyalás a tanácsal azonban előrébb jutott, és meg kell majd állapodni velük kompromisszumban. A ö, frakciónak több javaslata is van. Az egyik az órák maximálása, 8 órában 5 órát mond a tanács. Előrébb kell lépnünk, és meg kell találnunk az 5 és a 8 között a megfelelő kompromisszumot, ami a variációt illeti 200 százalék vagy 170 százalékai tanács javasolja. Valami középutat kellene találni. Ez egy politikai gesztus lenne, és így sikerül nem megállapodni a tanácssal. Más álláspontot is el lehet fogadni. A parlamentben nagyon keményen kell azonban védeni valamit mégpedig ahogy elhangzott, a, az elkülönítéssel kapcsolatban, amikor arról van szó, hogy a gépjármű parkot fel kell újítani, akkor úgy gondoljuk, hogy a tanács álláspontja javult. Ha megnézzük a különböző tagállamokban, akkor a KKV-k versenyeznek egymással, másokkal. Nehéz számukra a következő évek munkája. Nem lenne segítség nekik a belső piacon tervezett szerepük. Megfelelő környezetet kell teremteni nekik ahhoz, hogy tevékenykedjenek. Azt hiszem, együtt lehet működni az előadóval, és kompromisszumot tudunk előkészíteni a tanácssal. A fizetős rendszer gondolata mindenképpen megfelelő. Hogyha a környezetet szennyezik, akkor fizetni kell, ez az elv. De hogyha a díj túl magas, akkor elfordulnak ettől a szektortól. Vannak olyan országok az EU-n kívül, amelyeket nem fedne le ez a tervezet, és elkerülnék. Köszönöm szépen, Zile úr, most pedig három percet kapnak a képviselők, hogy a bizottság is között kapjon Gross úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek. Jó munkát végeztek. A néppárton belül nem tartjuk könnyűnek azt, hogy közös álláspontot alakítsunk ki. Hagyd legyek őszinte. Olyan kollégákkal kell tárgyalnunk, akik olyan országokból érkeznek, akik tudják, hogy sokat kell befizetniük, és kevesebbet kapnak vissza. Sőt, a másik oldalon meg olyanok ülnek, akik keveset fizetnek be, sokat kapnak vissza. Ez egy tény, legyünk őszinték. Úgyhogy a néppártban középutas megoldást keresünk mindenki érdekében. Ezen kívül a költséges internalizálása, ezt elfogadjuk, csak azt szeretnénk, hogy ez minden közlekedési módra vonatkozzon ne csak az utakra, és ne csak a teherautókra. Mindig ez a kedvenc téma, mert itt mutathatunk ki a legtöbbet, de talán a jövőre előre mutatna, ha más közlekedési módokat is bevonnánk. Azok az országok, akik a személyautókat is be akarták vonni, tudják, hogy milyen nehéz dolog ez. Azt is tudjuk, hogy ma harmonizáció nehéz dolog. Az euró matricával a költségek internalizálása nem kötelezettség. Ezt kötelezettségé kellene tenni, hiszen ami a harmonizáció irányába mutat, azt el kellene fogadnunk. Európában most már 160 olyan város van, ahol alacsony kibocsátású zónákat vezettek be. Hát most azt kockáztatjuk, hogy most már városról városra eltér majd a jogalkotás. Ez azt jelenteni, hogy veszélybe kerülne a harmonizáció, pedig ez egy pluszt jelentene a szektor számára. Az earmarking, a költségek kijelölése, az plusz, az interoperabilitás is, ez téma kell, hogy maradjon. Ami pedig a többi kérdést illeti, a tanácssal együtt kell működnünk, hiszen tudjuk, hogy a tanácsban kis többséggel fogadták el, hiszen van 50% az országoknak tulajdonképpen a tanácsban, akik nem akarnak matricát. Úgyhogy egyre romlik a helyzet. Nagyon fontos lenne jó kompromisszumot találni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Leitri úr, három perc. Ich bitte was ich jetzt sage, nicht uh, als Köszönöm, elnök úr. Nyilvánvalóan nem volt túl könnyű itt a jelentéstevő dolga ebben a kérdésben. Meg kell mondanom, hogy én nem vagyok egyáltalán elégedett. Már az első olvasatban sem voltam az. Itt minimális díjakat akarunk elérni, amit a többség nem fogadott el. Tehát nagyon mindenféleképpen erre szükség lett volna, de sajnos azt nem sikerült átvinni. A külső tényezők esetében sem volt lehetőség arra, hogy a CO2 tényezőt figyelembe vegyünk. Akkor hogyan lehet azt megmagyarázni, hogy rendkívül sok területen ezt a CO2 szabályzást nem fogadjuk el a leginkább szennyező járművek esetében. Tehát olyasmik történtek, ami számomra egyáltalán nem volt elfogadható, vagy nem adott okot az elégedettségre. És a tanács által elfogadott határozattal még kevésbé vagyok elégedett. Miért nem tudjuk a különböző zónákat a külső költségekkel valahogy összhangba hozni? És számomra teljesen érthetetlen, hogy a tanács értékei oly alacsonyak, hogy itt bizonyos költségeket nem tudunk figyelembe venni. Vegyünk például a hegyvidéki völgyeket. Itt számos olyan dolog van, ami számára nem, számomra nem elfogadható természetesen tudom, és Gross úrnak igaza van, hogy a tanács álláspontja olyan, amilyen, és most meg kell próbálnunk ezen ezt javítani. Felmerül a kérdés, hogy most kevés dologgal ülünk letárgyalni, vagy pedig sok dologgal. Én szerintem minél több követeléssel állunk elő, annál több eredményt tudunk elérni. Itt a parlamentnek arra kell törekednie, hogy minél inkább előrelépjünk, és ezeket az álláspontokat a tanács is figyelembe vegye. A külső költségek figyelembevétele szerintem már egy megfelelő, előremutató lépés. De ha ez nem lépés, akkor ez semmiféleképpen nem ad okot az elégedettségre és én az ilyen döntéssel kapcsolatosan fenntartással szeretnék élni. Mrs. Durán. Köszönöm szépen, Durán asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak a munkáját, de természetesen én is, mint Rákvég kolléga, némi aggálynak adnék hangot elég magasra teszük a létszet, vagy már gyengítjük a szöveget. Most, amikor a fehér könyv meg kell szülessen, legyünk ambiciózusak, mi a parlament. Pontos kérdések jönnek most. Először is a visszaforgatása a pénznek a közlekedési szektorba. Ez jó ötlet, de az itteni kritériumok nem elégítenek ki azzal kapcsolatban, hogy milyen kötelezettsége, lehetősége lesz a tagállamoknak abban, hogy hasznos dolgokba fektessenek be. A 18-as módosító olvastán úgy gondolom, hogy a közlekedési ö, borítékot ö, csökkenteni fogják a tagállamok, mert úgy is kapnak máshonnan pénzt. Ez a tagállamok kiadásait csökkenti a közlekedésben, de hát nem ez az euróvignatta, vagy a külső költségek célja. Amikor megnézem a csúcsidőszakot, akkor azt látom, hogy mindenkinek olcsóbb lesz az úthasználat. A amikor a congestion charge, a dugódi negatív, amikor ö, nincsen csúcsforgalom, a csúcsforgalomba pedig kicsit többe, ö, többet ö, fizetnek, és kevesebbet ö, fognak vezetni. Olcsóbb lesz a, ö, az út. A külső költség belső tétele ezt jelenteni, akkor abszolút nem értem közlekedési miniszter voltam. Az ágazatra érzékeny vagyok, a szállítóiparra. Ezek az emberek nehézségben vannak. Világos jelzést kell adni, hogy mit akarunk. Nem a közúti közlekedés ellen vagyunk, hanem olyat szeretnénk, hogy ne csak a közút legyen. Olyan jelzést kell adni, hogy mit várunk multimodális logisztikát. Nem megölni akarjuk az ágazatot, hanem dolgozzanak a másként. Itt nincs, ez így jelen. Én inkább kemény lennék az elején, és legyen konfliktus a tanácsal. Ez megesik, és utána majd valami kompromisszum lesz. Köszönöm szépen, Dia asszony, Vandalen úr, három perc. Ja, voorzitter, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jobb egy kis eredmény, mint hogy semmit se érjünk el. Tíz éve beszélünk erről a témáról, és a cél előtt nem sokkal nagyon tudatosan kell legalább azt elfogadnunk, amit, el, amit megkaphatunk. Persze, vannak olyan frakciók, akik elégedetlenek, nem elég, amit elértünk, és így tovább. Én azt gondolom, hogy még soha nem tartottunk ilyen közel az áttöréshez, amikor a külső költségek internalizálásáról esik szó. Csak csatlakozni tudok azokhoz, akik azt mondják, hogy jobb, ha megelégszünk ezzel a kevéssel is. Akik azt mondják, hogy az interoperabilitás fontos a módosító indítványokban, igaz, de azért Európában nagyon eltérnek a rendszerek, az eszközök, a műszaki háttér, úgyhogy én azt gondolom, hogy az lenne a feladatunk, hogy az interoperabilitást fokozzuk. Ez elfogadható lenne a raportőrnek is, és a tanácsnak is. Én erre majd még kitérek, és módosítót adok be ezzel kapcsolatban. Ezen kívül az euró 6-osnak a három évre való csökkentése. Egyszerűen nem értem. Tisztább terautóforgalmat akarunk, pontosan azért, hogy a speditőrök környezetbarátabb teherautókat alkalmazhassanak az Euró 6 most pedig négy évvel tovább tartana? <clears throat> Ez azt jelenti, hogy fennáll a veszélye annak, hogy továbbra is a nagyon környezetszennyező teherautókkal járnak majd a speditőrök. Csatlakozok azokhoz, akik elutasították a jelentéstevő javaslatát, még ezzel kapcsolatban is beadok egy módosítót, a frakcióban is egyeztettünk, és visszafogjuk magunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Száidnak szeretnék gratulálni, mert kényes feladatot teljesített. Általános megjegyzést tennék először hogyha korábbra megyek vissza, akkor már tudtuk, hogy sok probléma lesz, mert ebben a szakbizottságban mindenki azt az elvet védte, hogy bezsvé kell tenni a költségeket, és a szennyező fizessen. Valójában pedig azt látjuk, hogy nagyon bonyolult a téma, és nagy érdeklődéssel követtem a ö, bonyolult, részletes bemutatót a ö, koordinátoroktól, a, az árnyék jelentés tevőktől. Ők azt mondták, hogy hát nem mondanak el valamit, de azért elmondják. A, ö, nem annyira a frakciók között van határvonal, mint a politikai álláspontok között Támogatom az előadó álláspontját. Ez elővigyázatos, kompromisszumos álláspont. Tudjuk, hogy a tanács nagyon odafigyel erre, és nyomást gyakorol. Vita van arról, hogy magasról kell leindulni, vagy közepes szintről. Ez taktikai kérdés, ez nem érdemi kérdés. Az érdemi részsel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy én is támogatom az elkülönítést. Nehezen látom de a asszony szavainak megvalósíthatóságát. A kivételt illetve, kivételt illetően az euró 6 miért legyen kivételezett. Egyetértek Szaiddal, valamint az 1, 2-es, 3-as osztálynak a kivételi Évekig nem lenne tartalma az irányelvnek, hogyha mindenkit felmentünk 5 évre akkor jobb lenne néhány év múlva foglalkozni ezzel, és szavazni, és nem most, ami a fizetéssel kapcsolatban. A 200 százalék fölé is mennék a dugó ellen kell harcolni, ez nyilvánvaló. De nem mindegy, hogy milyen eszközzel. Más a forgalomirányítás. Ez két külön kérdés. A folyosó meghatározását védem abban a formában, ahogy az előadó megfogalmazta. Ezzel a közlekedési modulokat lehet megvédeni. Végül pedig a felülvizsgálati záradék is nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy reméljük, hogy néhány év múlva jobb lesz a helyzet. Lesz miről vitatkozni, és pozitív eredményt lehet elérni. Végezetül hadd mondjam azt, hogy szeretnék emlékeztetni azokat, akik ezt nem támogatják, hogy azért, hogy ha gyenge az európai álláspont, akkor egyes tagállamok a szubszidiaritás keretében határozottan fognak eljárni. És nehéz lesz egyeseknek akkor a helyzete. Európai szabály kell, különben a tagországok a saját fizetős rendszerüket sokkal keményebben alkalmazzák. Jobb, hogyha az európai e, helyzet strukturáltabb. Figyelni kell, elővigyázatosnak kell lenni. Van, aki az ilyen szabály ellen van, az euró matricát eltüntetni, de a nemzeti megoldás még durvább lenne. Thank you, Mr. Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que a nadie... Köszönöm eh, szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ami az eurómatricát illeti, nos, ez a téma sok éve van terítékem vannak érvek mellette és ellene. Itt olyan kérdésekről van szó, amelyek logikai, racionális kérdések. Az euró matrica ellen vannak érvek, és ezeket a periférikus országok fejtik ki. De világos azok. Itt érdekekről van szó. A gazdasági válság sérülékenyebbé teszi a gazdaságot. Látjuk, hogy az érvek nem véletlenszerűek. A kaviár áráról beszélünk itt, sok országban pedig arról, hogy hogy lehet egyszerűen létfenntartást biztosítani a megfelelő bérrel. Az exportra is kihat ez. 57 százaléka a külkereskedelemnek közúton történik. A külkereskedelem Franciaországot és Spanyolországot illeti. 38 százaléka az importnak innét származik. A variabilitás a számolásból is jön, de több millió euró veszteséggel kell számolni, és akkor a versenyképessége csökkenne a vállalatainknak. Ami Németországot illeti, ez több millió euró. Olyan példákról van szó, amelyek a mi érveinket támasztják alá. Az érveinket ismerik. A, napi helyzet javulását csak a díjak növelésével lehet elérni. Úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk értetni az álláspontunkat. Úgy gondoljuk, hogy a tanács tett erőfeszítést, az előadó is. De javítani kell a tanács álláspontját, és nem elutasítani. Együtt kell működni mondhatjuk az előadónak, hogy árnyalta az álláspontját, és ezért hálásak is vagyunk. Most pedig, miután ezt az álláspontot megismertük, jó lenne az együttműködés mezére lépni. Ami pedig a bevétel felhasználását illeti, a külső költségek belső tételét illeti, a 18-as módosítót támogatjuk. Ez a rá teszi a hangsúlyt, hogy optimalizálni kell a közúti forgalmat. Ez javítja a tanácsnak az álláspontját a bevétel 15%-át kelljen fordítani az tenre, a transeurópai hálózatokra. Hogyha kisebb az arány, akkor nem lesz elég versenyképes ez az ágazat. A közúti szállítás garantálja egyelőre a belső európai kereskedelmet. És itt van a variabilitás a költségek ö, csökkentése az ötös módosítóban. Nos, itt látjuk a felhasználók helyzetét. Növelni kell a csúcsórák számát, és akkor nagyobb a variáció eme időszakban. Ennek akkor azonnal befejezem. Vannak módosítók, amelyek arról szólnak, hogy hogyan értesítik a tagállamok, a tanács, a bizottságot a végrehajtásról. Ez például a hatos módosító. Meghatároztuk a folyosót. Erőfeszítés történt arra, hogy sikerüljön megállapodást elérni El Kadreui e, díjat e, képzel el az alternatív útra, és itt könnyítést szeretnénk. Elnök úr, ez a az álláspontunk, módosítót fogunk benyújtani. Szeretnénk gratulálni az előadónak, mert különösen nehéz munkát végzett. Van lehetőség javítani. A koordinátorunk már elmondta, hogy koherens álláspontra törekszünk, de világosan kell látni, hogy a nemzeti érdekek életfontosságúak, nagy különbségek vannak. És kérjük a megértésüket. Minutes, Kancsán úr, három percre. Grazie, Presidente. Grazie, Said. invidio. Köszönöm. Köszönöm, Said. El kell, hogy mondjam, hogy nem irigyellek, nem irigyellek ezért a feladatért. Ez egy nagyon nehéz dolog, és nagyon jól megbírkoztál vele. Arról hallottunk, hogy nagyra törőbbnek kellene lennünk, magasabbra kellene tennünk a lécet, Hát én a következőket gondolom. Mi is történik most? Ha figyelmen kívül hagyjuk a szennyező fizet elvét, nyilván ezt el lehet fogadni, és ez teljesen érthető. Ami a teljes díj kiszámítását illeti, ott egy semleges eredményre van szükségünk. Ez azt jelenti, hogy az elvet valóban figyelembe kell vennünk. De most figyelembe kellene vennünk a speditőrök helyzetét, és az, hogy milyen hatással volt rájuk a gazdasági válság. Mi, mint politikusok, meg kell, hogy próbáljuk, hogy az infrastruktúrát fejlesztük, hogy megújítsuk az állományparkot, hogy a környezetszennyezést csökkentsük. Már láttuk, hogy partnerségek jöttek létre annak érdekében, hogy a magángazdaságot bevonva meg tudjunk birkozni ezzel a feladattal. Ha azonban mindezt ráöntjük erre a szektorra, és azt mondjuk, hogy tessék itt a számla, fizessétek ki, akkor nem végeztük megfelelően a munkánkat. Nekünk nem ez a feladatunk. Mi, mint politikusok, sok azt kell, hogy elérjük, hogy a gépjármű parkot megújítsák, hogy a külső költségeket internalizálják, hogy elkerüljük a közlekedési dugókat, nem lehet leegyszerűsíteni ezt a dolgot, és azt mondani, hogy itt vannak a díjak, megemeljük őket, fizessétek ki. Hiszen akkor nem leszünk képesek arra, hogy a politika kijelölt céljait végrehajtsuk. Nagyon fontos, hogy mi politikusok vagyunk. A tervű, a feladatunk a tervezés. Természetesen minnyáján kell, hogy viseljük a költségeket annak érdekében, hogy a rendszer működjön. Természetesen nagyon könnyű lenne egyetlen szektortól elvárni mindezt, de nem hiszem, hogy ez lenne a jó megoldás. Said jó munkát végzett, ez jó kiinduló pont, még együttműködünk, módosítókat adunk be, annak alapján, amit a koordinátorok elmondtak, de az elvet mindig tiszteletben kell tartanunk. Köszönöm. Elnök, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom betartani az időhatárokat, csak csatlakozni tudok ahhoz, amit elmondtak a kollégák, mert nagyon sok mindent nem tudok hozzátenni, amit de Grandes kolléga mondott arról, hogy azok az országok milyen helyzetben vannak, akik keveset fizetnek be, sokat kapnak vissza. Igen, nagyon fontos ennek a figyelembevétele is, de lenne néhány kritikai megjegyzésem amely továbbra is fennáll. Természetesen pozitív vonása is vannak a javaslatnak, de azért hagyj említse meg a markupot és a folyosókat. Én úgy gondolom, hogy a kibővített folyosók kérdése a valóságban nem veszi figyelembe a környezetre gyakorolt hatásokat. Igazából az a célja, hogy a perifériális régiók további díjakat fizessenek, és azt használjuk kifogásnak, hogy a környezetet védjük. Amit Wortmann Kohl kolléganő is mondott, ez nagyon tetszett nekem, nevezetesen a párhuzamos útvonalakat figyelembe kell vennünk. Persze a legjobb az lenne, hogyha csak a folyósókat alkalmaznánk, ha vannak folyósók, fo- akkor teljesen fölösleges párhuzamos útvonalakat bevezetni. Nos, én úgy gondolom, hogy ami a költségeket illeti, a tanács álláspontját figyelembe véve meg kellene próbálnunk, hogy az Euró 3-ast is bevonjuk a díjak kiszámolásába. Nem kellene ebből engednünk. A tanács 75%-ot javasolt, én ezt elég negatívnak tartom, mind a piacokra nézve, mind a vállalkozásokra nézve. Tehát a tanács definíciója szerintem nem elfogadható. Aztán van még egy olyan kérdés, amiről itt nem esett szó eddig, pedig fontos a parlament számára. Nevezetesen a delegált jogi aktusról van szó, a hármas függelékről. Itt a számítási módszerekről esik szó. Valóban itt a parlament előjogát fenn kellene tartanunk, figyelembe véve, hogy ez a normális bevett jogi eljárás. És ugyanez vonatkozik a jogszabály az irányvonal átdolgozására, ami a külső költségekről szól. Szeretnék mindenkit óvatosságra inteni, hiszen egyértelmű, hogy a bizottság egy elemzést fog benyújtani, és ennek az áttekintését is a matricával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy erre fel kell készülnünk már most. Köszönöm, el. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom. Said, köszönjük. Ezt már sokan elmondtuk. Ma nagyon jó kiinduló pontot nyújtottál nekünk. Én kevésbé vagyok frusztrált, mint az osztrák kollégáim, ami az euromatricát illeti, és talán nem is vagyok annyira pessimista. Szerintem igenis előre haladhatunk. Az, hogy a tanácsal össze fogunk ütközni, nem ez kell, hogy legyen a céljunk, célunk. Maximális elvárásokat kellene benyújtanunk, és akkor várhatunk, hogy bármit elérjünk. Ami a környezetvédelmet illeti, például a hegyi régiók védelmét, másrésztről viszont a gazdasági problémák. Nyilván nagyon nehezen lehet ezeket összeegyeztetni. Így aztán számomra az earmarking különösen fontos pont. Hiszen így járulhatunk hozzá, hogy az infrastruktúrák feljavítása, és ugyanakkor a környezetvédelem megvalósuljon, ez az egyik legfontosabb problémánk. És végül a 0-3 kategóriás járművek esetében az earmarking nagyon fontos, talán a hatos, az euró hatos kategóriában is bele kellene gondolni, hogy mit érhetünk még el a tanácssal. Ezek a fő pontok. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Kumucákos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a nevemet illeti, nyilván nehezebb, mint azt kimondani, hogy Simpson, de aztán a görögöknek meg azt nehéz kimondani, hogy Lichtenberger. Eh, eh, eh. Nagyon szépen köszönöm a raportőrnek, hogy ilyen jó munkát végzett eddig, és szeretnék támogatásomról biztosítani, nagyon nehéz munkát vállalt fel, mivel a kollégák már hozzászóltak, nagyon rövid leszek, és három dolgot szeretnék kiemelni először is. Támogatom az alap elképzelését de Grandes úrnak, amit mondott, különösen azt a problémát, amit a perifériális régiók szembenéznek a nagy költségeket illetően. A második megjegyzésem az lenne, hogy pozitív az, hogy a 18-as módosító indítványt benyújtották ezen a területen. Végül, elnök úr, hogy ne élezzem ki ezt a vitát még jobban, ezért szeretnék kitérni az egyes módosító indítványra, különösen arra a pontjára, ami a tengeri közlekedési módokra utal, és a rendszer bevezetésére, az ITS rendszer bevezetésére. Persze. <clears throat> Nagyon fontos ez, de nagyon problémás az, hogy miért gondolják azt, hogy ezt ezen a, ebben a szektorban is gyorsan meg lehet valósítani, be lehet vezetni. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you for the... Köszönöm szépen a bizottság nevében Schmidt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Először is én is szeretném megköszönni a jelentéstevő kiváló munkáját ebben az egyáltalán nem egyszerű jogszabályjavaslatban, ami a külső költségek beépítésére vonatkozik. A bizottság részéről mi minél pragmatikusabban igyekszünk megközelíteni a tehergépjármű forgalmat. Szerintem elérkezett az ideje annak, hogy az elveket a valóságba is, a gyakorlatba is átültessük. Az elméletnek jó lenne, ha megvalósul, az elmélet jó lenne megvalósulna a mindennapi közútakon is. Az eltérő vélemények ellenére reméljük, hogy a második olvasatban sikerül kompromisszumra jutni. Nincs sok időm, úgyhogy csak néhány szakmai kérdésre szeretnék összpontosítani. Öt dolgot jegyeztem fel. Először is az interoperabilitásról. Erről többször már szó volt, és csak meg tudom ismételni, hogy a bizottság osztja azokat a véleményeket, ami az interoperabilitásról kialakult. Ez mindenféleképpen fontos a bizottság szempontjából, illetve a tagállamok szempontjából is, hogy az irányelv határidőre megvalósulhasson. Tehát mi teljes mértékben támogatjuk a hetes módosítóban foglaltakat. Itt ugyan a szöveget még egy kicsikét finomítani lehet, de az elvel egyetértünk. A bizottság ugyancsak egyetért azzal a megközelítéssel, amit a parlament javasolt a különböző torlódási díjak, díjváltozatok esetében a semlegességet illeti. A gyakorlatban ezt úgy kell megvalósítani, hogy a szállítmányozók megfelelő árjelzést kapjanak. Tehát az ötös és a 15-ös módosítót a bizottság teljes mértékben támogatja. Ami a további lépéseket illeti, illetve az egyéb szállítmányozókat, talán nem titok, hogy a bizottság ezt a témát nem csak a költségek szempontjából vizsgálja, hanem ezt egy nagyon fontos eszköznek is tartja abból a szempontból, hogy hogyan lehet a forgalmat intelligensen szabályozni, irányítani. A fehér könyvvel kapcsolatos vita néhány héten belül beindul, és gondolom, hogy a most még kérdésként felmerülő számos dolog választ nyer. A 23, 24-es, 25-ös módosítóban foglaltakat a fehér könyv is érinteni fogja. Ezen kívül üdvözöljük, hogy a parlament felszólítja a bizottságot egy jogszabálytervezet kidolgozására. A 25-ös módosítóban történik erről utalás. Ez a bizottság kezdeményezési jogát tiszteletben tartja. Végezetül pedig egy megjegyzést a korrekciós időszak rövidítésére a 17-es módosítóban arról van szó, hogy egy éven belül kell az ellensúlyozást a többletbevétel keletkezőtől számítva megtenni vagy végrehajtani. Ennek lehetnek nem kívánatos mellékhatásai. Például a konjunkturális ingadozások tovább hárítódnának az ágazatra. 2009-et, ha például vesszük, a díjköteles járművek száma lényegesen csökkent. Ez azt jelentette volna, hogy a díjakat emelni kellett volna abban az évben. Tehát a két évről egy évre történő csökkenés további terhet róhatna a gazdaságokra. A bizottságnak az a véleménye, hogy 2006-ban egy nagyon alapos és körültekintően kidolgozott kompromisszum született, aminek következtében a konjunkturális ingadozásokat ki lehetett egyenlíteni, és nem okoztunk plusz terheket a gazdaságra néve. Tehát ezt a módosítót nem támogatom. És egy kevésbé szakmai jellegű kérdésre rátérve, ami talán az egyik legfontosabb szempontja a vitának, ez a célhoz rendelés, vagy az earmarking. Az infrastruktúrák finanszírozását teszi lehetővé, illetve az eszköz elfogadhatóságát is. Ez ugyan a vitában okozott némi gondot. Még egyszer tehát a pragmatikus megközelítését a jelentéstevőnek nagyon is üdvözlöm. A kibocsátás kereskedelemre vonatkozó irányelvet szeretném megemlíteni. Ebben az irányelvben azt rögzítettük, hogy a kereskedelemből származó bevételeket bizonyos kiadásokhoz rendeljük. Ez egy kipróbált példa, és szerintem a jogalkotók számára hasznos modellként szolgálhat a most előttünk lévő irányelv kidolgozásánál. Remélem, hogy megválaszoltam a felmerült kérdéseket, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Schmidt úr, Alcatra úr, kíván-e hozzátenni az elhangzottakhoz. Igen, nagyon rövid leszek. Ismertek a különböző álláspontok, ezeket részletesen meghallgattuk. Nagyon gyakran hallottuk, hogy számos lehetőséget ki kell aknáznunk, és minél több eredményt igyekezzünk elérni. De ezeket mindenki máshogy értelmezi. Nekem jelentéstevőnek az a feladatom, hogy ezeket egy kalap alá összevonjam nem pusztán a tanács tárgyalási alapja szűkös, de a parlament is. Vegyük például a torlódási tényezőt. Én már az első olvasatban is eh, egy meghatározott álláspontot képviseltem, ami azonban nem kapott eh, többséget. Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor ilyen nagyra törő tervekről vagy célokról beszélünk, akkor ezeket a részleteket nem szabad alábecsülni. Konkrétan azt, hogy most egy olyan lehetőség van előttünk, aminek révén az infrastruktúra díjat sokkal inkább differenciáljuk. És sokkal nagyobb befolyással legyünk a tehergépjármű forgalomra. Az infrastruktúra díjat azonban nem minden tagállam internalizálta, itt még komoly lehetőségek, komoly mozgástér van. A külső költségekkel kapcsolatosan számolnunk kell a zaj terheléssel, a zajszennyezéssel, a levegő szennyezéssel, és napi díjakban kellene gondolkodnunk. Még egyszer, tehát lehetőség van arra, hogy a zaj terhelést is figyelembe vegyük. A remélhetőleg a tanács nem csökkenti majd a beszámítható költségeket, hanem éppen ellenkezőleg ezt emeli. Ami pedig a felárat, a markupot illeti, Szerintem ezt a külső költségekkel valahogy kombinálni lehetne elsősorban a leginkább szennyező tehergépjárművek esetében. A bevételek meghatározott célhoz rendelését is erősíteni kellene, és ezzel hatékonyabbá tehető a közúti közlekedés. És legvégül engedjék meg, hogy hangsúlyozom, hogy itt egy keretről van szó, ami számos lehetőséget biztosít a tagállamok számára. Vannak, akik ezeket kihasználják, vannak, amelyek nem, de a lényeg az, hogy ebben a keretben meg tudjunk állapodni, optimálisan ki tudjuk használni, ezt esetleg bővíteni is lehet, és ennek eredményeként egy megfelelő jó rendszer születik, ami talán nem túl rövid határidőn belül történik. Köszönöm szépen, Alkadrai úr, és most ami a tengeri közlekedésre vonatkozó kérdését illeti Komocakos úrnak. Itt meg kell vizsgálni, hogy a többi közlekedési módozatokra milyen hatással lesz a külső költségek internalizálása. Itt most a tengeri közlekedésre vonatkozóan hangzott el egy kérdés. Középtávon talán egy ETS rendszer alakul ki. Ezt majd alaposabban, részletesebben meg fogom vizsgálni. Minden esetre a tervezetnek a lényege egy áttekintés elkészítése. A következő cél lehet a további közlekedési módozat megvizsgálása, illetve azok számára keretek ter, teremtése. Végezetül pedig, ami az időpontokat, a határidőket illeti, én azt várom, hogy a módosítóindítványokat minél gyorsabban benyújtsák, hogy áprilisban a közlekedési szakbizottság el tudjon fogadni egy közös álláspontot, és akkor ezzel párhuzamosan én tovább folytatom a munkát a tanácssal is, remélhetőleg meg tudunk állapodni, ami feltehetőleg a szakbizottság többségének támogatását is elnyeri. Nem kívánunk túl sok követeléssel előállni, mi megvalósítható dologban szeretnénk megállapodni, és nem akarunk túl sokat adni a tárgyalásban. Elnök, köszönöm szépen. Március 18-a a módosítók benyújtása, a szavazás áprilisban lesz, a szakbizottságban, illetve a plenárison júniusban. Még egyszer, tehát március 18 a módosítók benyújtása, április a szakbizottsági szavazás, és plenáris szavazás várható a június. Következik az integrált tengerpolitika, mint napirendi pont. Komocákos úr lesz a jelentéstevő, de mielőtt megadom a szót, szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy ha el akarnak menni, akkor ezt minél nagyobb csendben tegyék, és Kérem a bizottságot is, hogy a további tárgyalást a termen kívül folytassák, és nem a teremben. Georgios, just give it a, we'll give it a minute. Egy perc a távozóknak. Kérem, hogy minél gyorsabban lépkedjenek. Should be a back entrance. <laughs> Okay, Mr. Akkor Kumucákos úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen. Az integrált tengerpolitika új politikája az Európai Uniónak. Az az alapelve, hogy ahhoz, hogy az óceánok és a tengerek részére, a tengerpartok részére csak akkor érhetünk el eredményes politikát, hogyha integrált megközelítést, mégpedig a szektorokat átfogó megközelítést alkalmazunk. Ezért az IMP-nek az a célja, hogy összefogja minden, összefogja minden politikát, amely a tengerekre vonatkozik. A stratégiai cél természetesen az, hogy egy fenntartható fejlődést érjünk el, amely minden szektornak jót tesz, minden politikának, tiszteli a környezetet, tiszteletben tartja, és a perifériális együttműködést és fejlesztést erősíti. Kedves kollégák, a költségvetést, illetve most vagyunk az első fázisban, az első megjegyzés sem. 2011-től 2013-ig terjed, és 50 millió euró áll rendelkezésünkre. A cél természetesen, ennek a szabálynak, amely erre az időszakra vonatkozik, az, hogy gazdagítsa és erősítse az intézkedéseket és a kísérleti projekteket, amelyeknek az a célja, hogy az integrált tengerpolitikát fejlesz-e. 2007, 2008 és 2010-ben a bizottság több döntést hozott, támogatja állandóan támogatja az INP-t. Nemrég Meissner asszony támogatta azt is, hogy 50 milliónyi eurónyi keretet különítsünk el erre a célra. Ami ezt illeti, a jogi alapot illetően, nem szabad hogy a horizontális jellegét ennek a politikának figyelmen kívül hagyjuk, ami az 50 millió eurónyit illeti. Én tényleg azt hiszem, hogy ez kicsi, nagyon kicsi összeg azokra a célokra, amelyeket meg kell valósítanunk az EU-s költségvetés keretében. Lenne egy megjegyzésem. Jelenleg a gazdasági helyzetben és a pénzügyi helyzetben nem szabad megtennünk, hogy üres csekket állítsunk ki bármilyen politika számára. Ezért aztán az a terv, amit benyújtunk, elsősorban analitikus módon és rugalmas módon próbáljuk megvalósítani az általános és a specifikus célokat. Az nyolcas módosító indítvány az általános célokat azonosítja be, hogy egyértelműen legyünk, hogy ez az 50 millió milyen célokra fordítódik. Második megjegyzésem az ellenőrzés kérdése. Fokozni akarjuk a megvalósítás ellenőrzését két módon. Elsősorban az értékelő jelentéseket meg kell szigorítanunk. Ez a 26-os módosító indítvány, ez egy értékelő jelentésre vonatkozik, amelyet a bizottságnak kell benyújtania. A második mód, hogy az úgynevezett delegált jogi aktusokat megerősítsük a, 2000, a 290-es pont keretében. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament fokozottan ellenőrizhesse az előrehaladását ezeknek a programoknak. Végül, hogy mondjam el, hogy különösen fontosnak tartjuk azt, hogy milyen hasznot hajt majd ennek a politikának a megvalósítása, hogy minden ilyen haszon visszaáramoljon a tagállamokhoz. De ugyanakkor a harmadik országok se károsuljanak különösen a tengerhajózási kérdésekben nem elég, hogyha a közösségi joganyagot tiszteletben tartjuk, hanem az is fontos, hogy a nemzetközi szerződéseket figyelembe vegyük, például az unclos t ami az ENSZ tengerjogi egyezménye, ami a költségvetési erőforrásokat illeti a következő időszakra, a kettes fejezet irányadó itt, amely a természeti erőforrásokról szól. Ez megfelel a bizottság és a Költségvetési Szakbizottság logikájának, hiszen ők is ezt az irányvonalat javasolják. Ami azt jelenti, hogy ezt a javaslatot mennyire veszik figyelembe a kettes fejezetben, vagy hogy változtatnak-e rajta, az attól függ, hogy innentől kezdve milyen párbeszédet folytatunk. Ezen kívül úgy gondolom, és ezt is javaslom, hogy az integrált tengerpolitikát a 2010-2020-as pénzügyi tervnek megfelelően kell folytatni. Most pedig szeretnék köszönetet mondani az Envinek, a Regionális Fejlesztési Bizottságnak és a Költségvetési Szakbizottságnak, és természetesen főleg a Halászati Szakbizottságnak nagyon jól együttműködtünk. Nagyon jó eszmecserét folytattunk, és ezek azt mutatták, hogy jó irányba haladok ezzel a javaslattal, és jó irányba haladunk a jövőben. Minden raportőrnek szeretnék köszönetet mondani, a jövőben is együtt fogunk működni a következő fázisban, nyitottak leszünk az együttműködésre. Végül a bizottságnak és Benéni asszonynak szeretnék köszönetet mondani, és természetesen a tanácsi kollégáknak is, akik lehetővé tették, hogy ötlet eszmecserét folytassunk. Végül lenne néhány megjegyzésem. A programnak az első fázisú költségvetése már fut, hiszen 2011-ben vagyunk. Ez pedig nagyon korlátozott. Az én javaslatom és az én gondolatom az, hogy első olvasatban egyezzünk ki ezt illetően. És hogy a módosító indítványokat, amelyeket az árnyék előadók nyújtottak be, fogadjuk el. Ugyanakkor azonban, ami a költségvetésre vonatkozik, az egy nagyon technikai módosító. Én nem akarom, hogy egy túldíszített karácsonyfává váljon, azt szeretném, hogy a tartalomra és a szabályrendszerre koncentráljunk. Én azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek nagyon erős az álláspontja, és nagyon jól ki tudjunk egyezni a tanácssal, és kollégák, ami az 50 millió eurót illeti, illetve a delegált jogi aktusokat, én úgy gondolom, hogy ez az a két probléma, amit meg kell oldanunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy ha biztos a bizottságnak is köszönetet mondott, de hát a trójai ló is eszembe jutott erről. SD nevében Milán úr. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiváló munkát végeztünk, vagy legalábbis az előadó. Szeretnék is ezért gratulálni neki. Találkoztunk néhányszor, és megosztottuk egymással álláspontunkat. Nem az integrált, közös politikáról van csak itt szó. Arról máshol kellene vitát folytatni. Az utóbbi három év tapasztalatáról van szó valójában. És a finanszírozás azt mutatja, hogy 50 millió finanszírozásról van szó. Nem forradalom történt, ehhez a forradalomhoz sokkal nagyobb összegekre lenne szükség csak akkor lehetne tényleges, integrált, egységes politikát végezni. Nagy mértékben egyetértek az előadó véleményével a közös munkát illetőleg. Van még egy kérdés, amely eh, szerintem megérdemelni, hogy később elgondolkozunk rajta. Miről is van szó? Itt a vita megnyílt arról, hogy ezek a rendeletek milyen struktúrával bírnak. Egyesek, köztük én is, csodálkozunk az erőforrások elosztása a mellékletben problémát jelent az alkalmazásban. A vita nyitott, a Köcsvetési Szakbizottság Márt, e, már elfogadott egy módosítót, és a halászati szakbizottság is, amelyek e, kimondják, hogy a e, bizottság által javasolt elosztás világosabb legyen, és ne ilyen rugalmatlan, hogy ne más célt éljünk el, érjünk el, mint amire gondoltunk. Ezt a gondolkodást tovább kell folytatni. Többek közt a bizottsággal kell eszmét cserélni. A bizottság technikai változtatásokat javasol. Tiszteletben kell tartani a határidőket és a parlament céljait. Egy olyan módosítót fog benyújtani, amely a mellékledből a főszövegbe viszi át ezeket az elemeket a második, harmadik cikkben, talán pontosabban lehet így fogalmazni. Ami a többit illeti, kiváló munkát végzett az előadó, teljes mértékben lehet osztani a véleményet, meglátjuk, hogy a következő órákban hogy alakul a helyzet. A halászati bizottság ütemterve igen kevéssé igen, rugalmas, és azt hiszem, hogy az előadóval sikerül megtalálni a kompromisszumot. A próbaprojektek, a célzott próbaprojektek gondolata is szóba jön. Még valami a 11-es módosítóval kapcsolatban tennék megjegyzést, amelyet a az előadó nyújtott be. Azt hiszem, hogy becslésekről nem kellene beszélni. Ha van egy lista, akkor arról nyilvánvalóan valaki, valami lemarad. Ha valakit kiadjunk, kár lenne érte. A tizedik módosítóban pedig nem értem, hogy miért zárjuk ki a vitát a különböző érintett felekkel. A következő megjegyzés pedig a földközi tenger térségével kapcsolatos. Ez egy egészen különleges hely. Itt az integrált tenger politikát az Európai Unión kívül alkalmazok. Itt hét európai ország van, valamint tíz olyan ország, amely, ahol éppen forrongás van. Reméljük, hogy középtávon megnyugszik a helyzet. Itt ö, talán érdemes megnézni, hogy a tenger körül milyen problémák vannak. Szennyezés, közlekedés, ezek nagyon gyakori problémák. Itt a tengerparti tevékenység igen fontos. Fontosabb, mint máshol Európában. A földközi tenger integrált tengerpolitikát érdemel, mégpedig a szomszédokkal való együttműködésben. Sokkal inkább, mint a Fekete tenger tességben, ahol Európai Uniós országok vannak, és négy EU-n kívüli állam. Itt érdemes a próba projekteket pontosabban megfogalmazni, és elgondolkozni, hogy hogyan tudunk specifikus módon foglalkozni a földközi tengerrel. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Alde. Köszönöm szépen. Hozzám különösen közel áll ez a téma, és nagyon sok minden elhangzott itt az eurómatricával kapcsolatosan. Talán itt arról van szó, hogy ebben a politikában kevésbé nagy összegek rejlenek, és ezért talán kisebb a figyelem. És most lehet, hogy saját magamnak ellent mondok, ma párhuzamosan kell, hogy dolgozzam Úgyhogy sajnos most azt kell kifejezni, amit mások már elmondtak. Ami a jelentést illeti, én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos jelentés. Ugyan 15 millió euróról van szó, de ezt mindenféleképpen a tagállamok javára, illetve az integrált tengerpolitika javára akarjuk felhasználni. Itt elhangzott az a híresztelés, hogy ez a jelentés azért született, mert a tagállamok kifogásolták ezt az összeget, vagy legalábbis néhányan. Én szerintem ezt az 50 milliót kéne tartani. Három javaslat hangzott el, vagy hogy semmit ne adjunk ennek a területnek, vagy 15 milliót. Mások egyéb összeget szeretek volna látni. Tudom, hogy a Költségvetési Szakbizottság már elfogadott egy állásfoglalást, ma szavaznak, vagy szavaztak. Talán a 33 millió általában az integrált tengerpolitika számára rendelkezésre áll, de ezt még specifikálni kell. Ezzel kapcsolatosan a bizottságnak is voltak elképzelései. A jelentés kiválónak tartom, Komucakos úr az én jelentésem kapcsán is igen jól együttműködött velem. Ez most egy operatívabb, konkrétabb anyag, célzottabb követelményeket fogalmaz meg, és én ezt nagyon jónak találom. Az eljárás módról is tesz említést. Van néhány dolog, amit azonban szeretnék megjegyezni, és a módosítókat illeti, konkrétan a négyes. Lehet, hogy itt fordítás gondról van szó, de itt egy dolog, nagyon fontos dolog kimaradt. Itt minden területet, és az EM, IMV-t is konkrétan meg kell említeni. Lehet, hogy itt a fordítás során maradt ez ki. A nyolcas módosítóból hirtelen a partvidékek is kimaradtak. Szerintem ezt is említeni kell minden egyes alkalommal végezetül. A 28-as módosításra rátéve itt egy megújításról van szó, és itt nem egy itt tulajdonképpen egy delegált meghatalmazás, vagy felhatalmazáson alapú jogalkotásról van szó, tehát az illetékességi kör átadás is tisztázni kéne. Én úgy értem, hogy a tanács nem fogad el egy olyan intézkedést, amit a parlament szeretne. Tehát eh, itt egyfajta érdek ellentét eh, alakulhat ki, és ezt eh, meg kell vizsgálnunk, hogy a gyakorlatban hogyan nézzen ki. A jelentéstevő több ponton megpróbálja a parlament bevonását is erőteljesebbé tenni, ami a földközi tengert illeti. Milán úr már említette, hogy ez kiváló terület az integrált tengerpolitika megvalósítására. Nyilvánvalóan a szennyezést is figyelembe kell venni. Komocákos úr ezt említette, de szerintem a rendelkezésre álló eszközöket ki kell használni. Számos kísérleti projekt létezhet, amit nagyon, amire nagyon gyorsan el tudjuk költeni a 15 millió eurót. Viszont ha általános elfogadottságra törekszünk, akkor fontos, hogy a tagállamok érdekeit is figyelembe vegyük. Úgyhogy ennyit röviden ehhez, és természetesen köszönöm szépen Komacakos úr jelentését, és most eh, vissza kell adnom. Thank you, Mr. Taylor, for the Greens. Köszönöm szépen, Iter úr, eh, a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, én is mindjárt el kell menjek a hozzászólásom után szeretném Kamucakos urat megnyugtatni, hogy a zöldek támogatni fogják az 50 millió eurót átmeti jellegre a következő két évre. A módosító azt mutatja, hogy politikára, irányításra, felügyeletre lehet költeni a pénzt, és ez nagyon jót ígér első lépésként. Az egész jelentéssel kapcsolatban hadd jegyezzem meg, hogy a brit kormány üdvözli a fejleményeket. Többet nem szeretnének fizetni, mint amennyiben megállapodtak, de az integrált tengerpolitikától hozzáadott értéket várnak, mégpedig ágazaton határokon átnyúló üzeneteket aláhúzzák azt, hogy a klímaváltozás és az energiapolitika előtérbe kell kerüljön a mi frakciónk, amelyet árnyék jelentéstevőként képviselek ez ügyben, úgy véli, hogy lehetőség van itt ambiciózus lépéseket tenni a klíma val kapcsolatos akcióban, az euró matricával kapcsolatos nemrégi vitában a CO2 csökkentésének szükségességét a bizottság elismerte minden közlekedési módozatban. Ez a tengeri közlekedésre is igaz. Hasonlóképpen a klímaváltozással, klímaváltozással kapcsolatban és szennyezéssel kapcsolatban a tisztább üzemanyag és a tisztább gép a cél a módosítóink szintén emlékeztetnek már létező irányelvekre, például az állami ellenőrzés hiányosságaira, illetve a forgalom felügyeletére és másra a kérdést majd újra meg kell vizsgálni. Meissner asszony jelentése is ezzel foglalkozik, az offshore olajtermelésre gondolok itt, hiszen ez a természetet nagy mértékben veszélyezteti. A mexikói öbölben is ilyen katasztrófának voltunk a tanúi végezetül a veszélyes áruk szállítására is szeretnénk kitérni tengeri utakon. Ez talán elő segíti, hogy a közlekedés megfelelő irányba alakuljon. Szeretnénk fejleszteni ezt a jelentés. Köszönöm szépen az előadónak az eddigi munkáját. Köszönöm szépen, Van Delen úr. Voorzitter, hartelijk dank aan de rapporteur voor zijn... Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hálásan az előadó munkáját. Figyelemre méltó jelentés sikerült előállítani. A 17-es módosítója felhívta magára a figyelmemet. Itt elmagyarázza, hogy először világosan kell látni, hogy más európai finanszírozás lesz, és ha nem, akkor indul be ez a program. Nos, ami Milano kollégánkat hozzászólásra bírta és bennünket is, az az, hogy azt olvassuk, hogy nem szabad túl messzi menni. Már most meg kell mondanunk, hogy mire használják a pénzt. Például a hetes módosítóban olyan pontosak a részletek, hogy azt mi túl, át, túl részletesek tartjuk. Mi általánosabb megjegyzéseket szerettünk volna, ahogy az a rendelet tervezetben is szerepel. Ilyen megjegyzést szerettünk volna látni. Kiváló pontok vannak a mostani, kiváló érvek vannak a mostani módosítókban, de annak idején zöld erőfeszítésről beszéltünk. Fenntarthatóságot szerettünk volna biztosítani a kikötőkben is Úgy gondoljuk, hogy ezt a gondolatot újra be kellene itt vezetni, hogy a kikötőkbeli szennyezés ellen hatékonyabban működjünk. Ez talán tárgya lesz egy módosítónak, amelyet készülünk benyújtani. Összegzésül annyit mondanék, szeretnék emlékeztetni a trójai lóra, amit a tanács kapcsán említett a menekültekre célozva. Éniász Róma városának alapítását is lehetővé tette. Nem is rossz dolog az ilyen megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Van Dalen. Azt hiszem, hogy még a trójai legendákból van mit olvasni. Rike. Rike úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Georgiosnak a munkájához a költségvetési szakbizottság véleményezőjeként szeretnék egy-két megjegyzést tenni. A szavazás holnap délelőtt lesz a szak, költségvetési szakbizottságban szemben azzal, amit hallottunk. Tehát még nincs megszavazva. A költségvetési szakbizottságban a kérdés költségvetési részét vizsgálták, és alap dolgokban Georgiusszal nem volt véleménycsere. Nos, az első téma az, hogy az 50 millió euró, amelyet javasolt a bizottság, és amelyet elfogad a Költségvetési Szakbizottság valószínűleg, nos, ezt hogyan használják föl. Megpróbálok rövid lenni. A Költségvetési Szakbizottságban azt húzták alá, hogy a politika finanszírozása nem szabad más politikákat hátrányos helyzetbe hozzon. Azt kértük, hogy az 50 millió a második fejezetben rendelkezésre álló összegekből származzon. Ez azért egyeseknek aggályos. Másrészt be kell vonni a munkaprogram elfogadásba a parlamentet. Utaltak arra, hogy a mellékletet a főszövegbe beletemetni. Nos, szerintünk ez nem lehetséges. Én megtettem ezt a magam jelentésében, és utána a bizottsággal folytattam megbeszélést a jogi szakvélemény után, ezt ki fogom venni. A mellékletet nem lehet a főszövegbe be tenni. Ezért tette a bizottság ezt mellékletbe. Ebben egyszer megegyeztünk, tehát így is szeretnénk eljárni. Hasonlóképpen javasoltuk, hogy legyen költségvetési sor javaslat. Nos, ez sem lehet, mert ezt a költségvetés megszavazásakor döntik el. Ezt egy előzetes jelentésben eh, nem lehet megállapítani, akár kitől is származzék ez a jelentés. A költségvetési sorok meghatározása a bizottsági kompetenciát egyáltalán nem javasolja, hogy költségvetési politikai költségvetési sorban szerepeljen valami, az még nem zárja ki, hogy a közlekedési szakbizottság illetékes legyen. Még valami fontos, a politika félidős értékelése amelyet a parlamentnek és a szakbizottságnak kell végeznie. Azt hiszem, ezt Gergios is, Georgios is úgy gondolja. A másik fontos volt a 2013 utáni fenntarthatóság. Tehát holnap szavaz a Köcsövetési Szakbizottság, és nagyjából egyetértés van a jelentés körül és remélem, hogy megjegyzések bekerülnek majd Georgios jelentésébe. Thank you, Dominic. Köszönöm szépen. Foster asszony. Yeah, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Azt hiszem, elmondhatom, hogy támogatjuk a fő célokat, amelyek a jelentésben szerepelnek, de néhány kérdés felmerült és ezeket szeretném feltenni a bizottságnak, és hát elővigyázatosságra is szeretnék inteni az integrált tengerpolitikával kapcsolatban. Ez az integrált tengerpolitika mindenképpen hasznos a jelenlegi helyzetben. A finanszírozással kapcsolatban, az 50 millióval kapcsolatban, amelyet javasolt a bizottság. Nos, azt hiszem, hogy ezt a jelenlegi költségvetésből kell venni. Jó lenne, ha a bizottság tisztázná, hogy honnét származik az 50 millió. Ezen túl biztosítani kell, hogy milyen programra, milyen projektekre fogják felhasználni a pénzt. Itt még gondolom, hogy megbeszélés vár ránk, meg kell az ellenőrzésben is állapodni. Ami a négyes és nyolcas módosítókat illeti, a, például a második bekezéssel kapcsolatban, az alkalmazás, implementation szó, végrehajtás szó értelmezésével kapcsolatban lenne kérdésem a bizottsághoz, hogyha ezt pontosítaná. A 12-es módosító harmadik cikk. Itt felmerült bennem a határon átnyúló kifejezés, értelmezése, felügyeleti tevékenység és a ö, határon túl ö, nyúló tervezés nem világos. Hogyan egyeztethető ez össze a szubszidiaritással? Tehát kérdések merülnek fel, elnök úr, azt mondta az előadó, hogy előre kell lépni az első ö, olvasat ö, során. De ö, ne felejtjük el, ö, hogy vannak nemzetközi ö, szerződések, egyezmények által ránk rót kötelezettségek, amelyeknek eleget kell tennünk. Köszönöm szépen az előadónak még egyszer, és ö, várom a ö, bizottságtól a pontosításokat, válaszokat. Klun úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönöm Jorgos Kumucákosznak. Na, sikerült eltalálnom. Nemrég említették a résztvételt, azt, hogy majdnem csak olyan tagállamok képviselői vesznek részt, akiknek nincs is tengere, mint például az osztrák kollégák. De azért hát érdekel az minket, hogy közös, integrált tengerhajózási politikát valósítsunk meg. Nevezetesen azért, mert kihat az egységes belső piaci rendszerre. A kikötők, amelyekről már itt sokat beszéltünk, döntő szerepet játszanak. A TENSZ is döntő szerepet játszik. Számomra nagyon fontos az, hogy ez a stratégia arra alapuljon, ami regionális szinten a makrorégiókban, ahogy Milán úr bemutatta, működik. Annak érdekében, hogy összekösse ezeket a régiókat. Például a balti-tengeri stratégia, északi-tenger, balti-tenger, mediterrán régió, Fekete-tenger, ezek mind olyan tevékenységek, amelyek a tengerpolitika keretei között folynak, és a gyakorlatban is meg kellene őket valósítani. Akkor felmerül a kérdés, hogy egy ilyen tengerhajózási területi programot létrehozzunk. Számomra az a kérdés, a bizottságot kérdezem, hogyha ezzel a kevéske pénzzel, az 50 millióval bánunk, hogyan akarjuk megvalósítani a stratégiát a tagállamokban? Önöknek mi a tapasztalata? a mediterrán térségben minden országban létrehoznak egy külön csoportot, hogy térség fegyelmet valósítsanak meg, hogyan használjuk ki jobban az erőforrásainkat. Nyilván itt a hajózás, a turistikai hajók, a sporthajózás, a halászat, a környezetvédelem, az erőforrások védelme és a megújuló energiaforrások kérdése, és még folytathatnám. Ha a belső piacról beszélünk, akkor a normáknak ugyanazoknak kell lenni, például a kipufogó gázok esetében a tengerhajózásnál, vagy a zöld kikötők esetében. Aztán az unión kívüli országok, Észak-Afrika, Oroszország, India, az ő bevonásuk. Hogy néznek ki a gyakorlati lépések? A bizottságtól várom a választ. Köszönöm. Danális úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nagyon nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, de azért az 50 millió eurónyi össze két évre nagyon-nagyon kevés arra a célra, amit szeretnénk elérni, és nagyon kevés, ha figyelembe veszük, hogy itt egy európai politikáról van szó. Természetesen, mivel mi nyáján úgy gondoljuk, hogy az integrált tengerészeti politikát erősíteni kell, nincs más út, mint hogy az IMP-t megvalósítsuk a pénzügyi terv keretében. Tetszik nekem, hogy az ellenőrzést erősítsük, hogy be kelljen számolni az erőforrásokról, hiszen nyilván ennek a kis erőforrásnak a helyes felhasználása nagyon fontos. És erősíteni kell természetesen a parlament szerepét is. Nem tudom, hogy a gyakorlatban megfelelő-e az ellenőrzés módja, de azt gondolom, hogy tényleg ez nagyon fontos, hiszen tényleg olyan, mint egy trójai falu. Azt hiszem, hogy magától értetődőnek kell tekintenünk azt, hogy az EU kapcsolata a harmadik országokkal a közösségi joganyagon kell, hogy nyugodjon, és természetesen az UNCLOS-on, az ENSZ tengerjogi egyezményen, amely a tengerek jogát megszabja. Egyetértek, hogy mivel nagyon fontos, hogy végre előre haladjunk, és gyorsan, mert már egy év eltelt, ezért aztán a vita során arra kell korlátozni magunkat, hogy a pénzügyi szabályok alkalmazása hogy néz ki. Ne térjünk ki más kérdésekre, nem ez a lényege most ennek ebben a fázisban az integrált tengerpolitikának. Köszönöm. Köszönöm, Udjasz úr. Grazie Presidente, vorrei intanto complimentarmi con... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak az elvégzett munkáért. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lépés, és egy olyan téma, amivel az elmúlt hónapokban már foglalkoztunk. Ez azt is mutatja, hogy mindenki egyetért, hogy milyen fontos az IMP. Ez egy új eszköz, és úgy gondolom, hogy itt még sok munka vár ránk. Én támogatom azokat az eljárási módokat, amiket a raportőr javasolt, aki azt mondta, hogy első olvasatban akarja ezt letudni. Hiszen mindenkinek áldozatot kell hozni annak érdekében, hogy ezt elérjük. Nyilván itt az egókat is kicsit vissza kell vennünk, le kell mondanunk bizonyos dolgokról bele kell gondolnunk abba, hogy egységes tengerpolitikát akarunk elérni, amely határon átnyúló. Új utat kell kidolgoznunk, több erőforrásra, nagyobb tartalékokra van szükségünk, hiszen a tapasztalatok ezt mutatják, hogy erre van szükség. Az egyik prioritás, amit védenünk kellene a bizottság programjában, az, ezeknek az erőforrásoknak a felhasználása. Elnök, köszönöm, Ucsasz úr, elnézést, de hagyd kérek már meg mindenkit arra, hogy ne egy területről beszélünk, ez egy integrált tengerpolitika, az egész EU-t érinti. Én az írtengert tengert képviselem itt a Kelta-tengert, ez is ide tartozik, úgyhogy kérem, kérem mindenki, tartsa már ezt észben, Benini asszony. Thank you, Chairman. Um, first of all, many thanks for... Köszönöm szépen. Köszönet a szakbizottságnak a bizottság részét. Nagyon jó politikát végeztek ezen a területen. Különösen a raportőrnek köszönöm aki bevonta többi szakbizottságot is. Önöknek mindenképpen részben, részt kell venniük, hogyha az IMP-t ki akarjuk dolgozni, már csak három éve létezik ez a politika, még csak kísérleti projektek léteztek eddig, és most végre tovább léphetünk, hogy megnézzük, hogy meddig juthassunk, juthatunk el. Lenne egy pont, amit nem szabad elfelejtenünk, nevezetesen. A célkitűzés nem az, hogy a szektorális politikát helyettesítsük, az energiapolitikát, vagy hogy megduplázzuk az erőforrásokat, például a halászat és környezetvédelem területén, hanem a fél feladatunk az, és ezért ilyen kicsi az erőforrás, hogy áthidaljuk az egyik szektortól a másikig terjedő utat. Hogy tudjuk, hogy a két politika együttvéve hogy hat ki a tengerhajózásra. A végcélkitűzés az, hogy fenntartható tengerhasználatot akarunk megvalósítani. Két kérdésre válaszolnék, Foster asszony a hetes módosítással kapcsolatban, hogy az a szó, hogy megvalósítás, ha beletesszük, a szubszidiaritás alapelvének nem mond -e ellent a régiók alárendeltségének. Igenis, meg nem is. Nagyon sok esetben közösségi szinten kell lépnünk annak érdekében, hogy hatékonyak lehessünk. Példa, ha biztosítani akarjuk hogy a tenger állapotáról begyűjtött adatokat összefoghatjuk olyan módon, hogy kutatásra alkalmas lehessen, akkor európai szinten kell ezt az adatgyűjtést elvégeznünk. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzésre és a felülvizsgálatra. EU szintre van szükség ahhoz, hogy az szektorokon átnyúló politikát megvalósíthassuk. Tehát nyilván a megvalósítás a tagállamokat terheli, és nyilván a szubszidiaritás alapelve alapelv. Kun úr azt kérdezte, hogyan akarjuk biztosítani, hogy a makrostratégiákat létre, végrehajtják a tagállamok. Ez egy folyamatos munka. Először várjuk, hogy a régiók, tagállamok, akik tengerparti régiókkal rendelkeznek, mit mondanak, milyen intézkedéseket tesznek. Utána szakértőkkel konzultálunk az IMP keretében. A tanácsban van erre egy munkacsoport, és aztán jelentést teszünk erről. Az egyik előnye a tengermedence stratégiának és az IMP-nek az, hogy a folyamatosságot biztosítani tudjuk a tagállamok régióinak összefogásában. Ez nem egyszerűen intézkedések halmaza, hanem egy hosszú távú célkitűzés megvalósítás, és ezt utólag értékelhetjük. Ez még nem eléggé látványos, mert annyira új ez a politika, de a jövőben sokkal nyilvánvalóbbá válik majd. Elnök, köszönöm. Kumucákos úr, szeretne? Köszönöm szépen, elnök úr. Először köszönet a kollégáknak, akik hozzászóltak nagyon építő jellegű kritikát gyakoroltak, és megjegyzéseket tettek. Van két aggodalom, amire <laughs> szeretnék válaszolni a trójai faluvat illetően. A tanácsban mindig az a benyomás, hogy én vagyok a trójai falu. Én, én, mint görög. Igen. Ha önt nézik a trójai falónak, azzal nincs problémám, mondja az elnök. De görögként gondoltam, emlékeztetem erre. Igen, jó. Tehát én vagyok a trojai falu, és nem fordítva. Meissner asszony panaszkodott arról, hogy a kollégák nem voltak elég aktívak. Nincsenek itt, de szeretném üzenni neki, hogy ne aggódjon, mert a következő fázisba bevonok egy kísérleti projektet a tengerhajózási euromatricáról, úgyhogy ne aggódjon, elég integrált lesz ez. Na, akkor térjünk rá a komolyabb részre. So, uh, to a more serious stuff now. Uh, I assume, Mr. Elnök. Gondolom, Wortman kolaszonya lesz már lejátszotta. Nos, akkor az a szabályzat, amiről ma beszélünk, ez nem egy politikai keretterv, ezt tisztáznom kellett volna, ez egy költségvetési terv, elég technikai jellegű, és nem szabad politikai dokumentumként kezelni. Nagyon örülnék, hogyha ezt megtehetném, de ezt nem tehetem, mert nem ez a feladata ennek a dokumentumnak. Hagy mondjam el, hogy egyértelmű legyen hogy az integrált tengerpolitikával nem partokat építünk, a partok már léteznek, nem hozunk létre tengereket, csak hidakat. Ez a cél. Nem az a cél, hogy más politikákba belenyúljunk. Ami a megjegyzéseket illeti. Milán úr, tudja ön is, hogy már sokat beszéltünk arról, hogy erősíteni lehet-e a fellépést, és hogy a költségeknek és a kölcsönöknek, az erőforrásoknak meg lehet -e szabni a maximumát? Úgy tűnik Riké úr válaszából, hogy ez nagyon nehéz, gyakorlatilag lehetetlen lenne. Ez az oka annak, hogy nem utaltam erre, hogy melyik kategóriában mi a maximális költségvetési keret. Engem nagyon foglalkoztatott ez, és próbáltam az álláspontokat összeegyeztetni, ami a földközi tengert illeti. Természetesen, és nyilván egy öröktől nem várhatnak más reakciót, Európa legfontosabb tengere, de nem szabad megfeledkeznünk más tengeri területekről sem, hiszen ott is vannak tagállamok, amelyek nagyon fontosak. Hogy milyen kicsi az 50 millió euró, pont ez mutatja azt ami Meissner asszony 28-as módosítóval kapcsolatos aggodalmát illeti, tipikus, hogy az eljárás során, amikor a felhatalmazásról van szó, ez mindig fölmerül. Taylor úr az emissziós kereskedelem mert illetve ez nem egy politikai dokumentum, nem tudok mindent belevenni. Én megpróbáltam hogy figyelembe vegyem, hogy a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés milyen fontos. De nem szabad részletekbe mennünk más területek kárára, hiszen nagyon fontos témák, mint például a széndiokszid kibocsátás, vagy az ITS, nem kaphat mindig szerepet. A 17-es módosító Van Dallen úr Persze, próbáltam, hogy ne duplázzam meg a többi már létező politikát, egy középutat próbáltam találni. A zöld kikötők beadnak erről egy módosítást. Jó, nem utasítom vissza, majd elolvasom. Köszönöm Dominiknek, egyértelmű volt. hogy a költségvetéssel kapcsolatban milyen fontos a módosító indítványa. A tanács azt mondta, hogy vannak olyan országok, amelyek újra el akarják osztani az erőforrásokat, hát majd meglátom. Köszönöm Foster asszony, és Kuhn úr, és mindenki másnak elnök úr. Thank you very much. The deadline for amendments is the 17th of... Köszönöm, március 17 módosítók határideje. Áprilisban szavazunk itt, a plenárisban pedig júniusban. Tehát március 17, módosítók. Kumulcákos úr, köszönöm. Most pedig két vagy három kerekű járművek, valamint a négy kerekű motorkerékpárok típus jóváhagyása és piacának felügyelete. Zéle úr. Zéle úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés elnézés az elnök úr közbeszakítja, és kopog, felszólítom a kollégákat, hogy viselkedjenek. Thank you. Köszönöm. Szile úr. Miután angol nyelven készítjük általában elő a jelentéseket, a különböző frakciókkal is angolul folytattam a tárgyalásokat, nem vagyok biztos benne, hogy most a saját anyanyelvemmel minden részletét ki tudom fejteni ennek az anyagnak. A bizottság három kategóriát állított fel a járművek tekintetében. Elektromos kerékpárok, mopedek, motorkerékpárok és mini autók. A cél a jelenlegi jogi keret egyszerűsítése, új adminisztratív és jogi követelmények előírása, kibocsátási szintek csökkentése, illetve a piaci ellenőrzés felügyelet erősítése. Az egyik legfontosabb kérdés számunkra a biztonság mint közlekedési szakbizottság, mi vagyunk illetékesek a jelentését. Az IMCO is vizsgálja a számokat, a statisztikákat, hány halál eset fordul elő motorkerékpárosok, illetve kerékpárosok körében évente Európában. Tehát ezeket alaposabban kell elemezni. 60 százalékot tesznek ki az ilyen balesetek, miközben a forgalomnak az ilyen járművek csak 2 százalékát adják. Tehát igazából nagyon kockázatos csoportról van szó. Így például a gátló rendszerek kötelező beszerelését javasoljuk. Itt nem fejlett, hanem a legfejlettebb technológiára gondolunk a blokkolásgátlóknál. A javaslatom arra irányul, hogy a bizottság által javasoltakon túl kéne a követelményeket megfogalmazni, ha bár igen részletes tárgyalások folytak az ágazat és a bizottság között. A javaslatunk az L3A 1-3-as motorkerékpár kategóriára vonatkozna. Ez a 125 köb centiméternél kisebb kategóriát jelenti. A sebesség korlátozást kellene itt újra gondolni, és bizonyos szint felett előírni kötelezően a blokkolás gátlást itt a javaslatomban a 80 km per óra sebesség szerepel. Tehát, hogyha ezt meghaladja a sebesség, akkor kell ezt a rendszert előírni kötelező jelleggel. A 110 km per órás sebesség tekintetében különbséget kell tenni azon motorkerékpárok között, amelyek csak hát városon belüli forgalomban használatosak, illetve a nagysebességűek között. Itt nem is annyira a teljesítmény a döntő, hanem a sebesség, amit figyelembe kell vennünk. A blokkolásgátló rendszereknél figyelembe kell venni, hogy mennyibe kerül ezzel a rendszerrel felkerülni az egyébként nem túl drága motorkerékpárokat. A gyártók adatai szerint ez 100-120 eurós pluszköltséget jelentene, illetve a legmagasabb a 200-240-es, 40 eurós összeg lenne. Ha egy, képjá, ha egy motorkerékpár 10 évig használnak, akkor ez évente 40 eurós költséget jelentene. Ha figyelembe veszük a benzin ár növekedését, akkor a, ez a költség elenyészőnek tekinthető. Éppen ezért nem tartható, nem fogadható el a költségre való hivatkozás. A terepjárók esetében kb. 800 ezer ilyen jármű van forgalomban, és ezek száma valószínűleg emelkedni fog, éppen ezért itt is minimális biztonsági követelményeket kell előírni. A harmadik javaslat egy ütközésvizsgálati követelmény, a mini autóknál nincsenek ilyen vizsgálatok, tehát ez elsősorban a jövőre vonatkozik, minden esetre ezt is végig kell gondolni, hiszen az ilyen járművek sokkal inkább veszélyeztetettek. Két módosítót tartalmaz a bizottság javaslata, egy új alkategória bevezetését szeretnénk látni az enduro és kísérleti motorkerékpárok esetében amelyeket elsősorban nem forgalomban használnak, de hogyha mégis forgalomba kerülnének, akkor ott is bizonyos követelményeket, biztonsági követelményeket kell támasztani. Ami a kibocsátási követelményeket illeti. Általánosságban egyetértünk a bizottság által javasolt időpontokkal. Az euró négyes szint mopedek esetében ezek az egyik legszennyezőbb járművek, ha a kibocsátási adatokat megvizsgáljuk, a megtett kilométerek szerint. Tehát itt az euró négy szintet kéne előírni 2014-ig. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Zila. Köszönöm szépen, Zile úr, Higgins úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Egyet értek majdnem mindennel, amit Zile úr elmondott, kiváló munkát végzett. Itt tulajdonképpen 14 jelentést, irányelvet vont össze. És szerintem erre van szükség. A szövegeket konszolidálni kell, össze kell fésülni. Ha különböző irányelvek érvényesülnek áru vagy jármű gyártók számára, az egyik a biztonsággal, a másik a szennyezéssel, a harmadik megint más követelményekkel foglalkozik, akkor ezzel tulajdonképpen szétaprózódik a, ez a terület. A fő célunk a közúti közlekedés biztonságának emelése. Itt a korábbi jelentések kapcsán is elhangzott a felügyelet. Ez rendkívül fontos, abból a szempontból, hogy az EU-ba ne importáljunk olyan járműveket, mondjuk például Kínából, amelyek nem felelnek meg az európai normáknak, amelyeket mi a saját gyártóinkkal szemben támasztunk. És gratulálok azért is, hogy a gyártók el, nyomásának ellen tudott állni a jelentéstevő, akik lazább szabályokat szeretnének, az ABS az egyetlen egy norma számukra, ami elfogadható. A 14-es módosítóval kapcsolatosan vannak bizonyos aggájaim. Valószínű, hogy illetve remélhetőleg a módosítók nem fogják kisiklatni ezt a javaslatot. A bizottságunk júniusban fog szavazni, a plenáris pedig szeptemberben, úgyhogy tovább kell folytatni a munkát, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni. Még egyszer gratulálok a jelentésevenek. Köszönöm. Elnök. Alkedroy úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most hallottam, hogy az árnyék jelentéstevőnk nem tudott ma az ülésen részt venni, Úgyhogy én szeretném néhány szóban összefoglalni az álláspontunkat. Üdvözöljük a jogszabály egyszerűsítésére vonatkozó javaslatot, ezzel az eljárások is egy, egyszerűsödnének az üzemeltetők számára. A biztonságra kell összpontosítani, és meg kell erősíteni a motorkerékpárosok biztonságát az elkövetkezendő évtizedben. Általánosságban üdvözöljük, hogy a blokkolásgátlókat kötelezővé tegyük majdnem minden kategóriában, de további tájékoztatásra lenne szükségünk, hogy az ABS az alacsony teljesítményű motorkerékpárok esetében indokolt-e, és valóban lényegesen csökkenne ennek következtében a balesetek száma. Az automatikus fényszóró kapcsolás is üdvözlendő, hasonló kötelezettség vonatkozik az új autókra is, ezt azonban még alaposabban meg kell vizsgálni. További vizsgálatra van szükség ezen kívül azzal a jelentéssel kapcsolatban is, hogy új kategóriákat vezessünk be az enduro és a kísérleti motorkerékpárok esetében, és a jövőben új biztonsági normák előírása, például az ütközés vizsgálat, vagy az intelligens sebesség szabályozás tekintetében is szóba került. Végezetül a képzésről és az infrastruktúráról sem feledkezhetünk meg, amikor a motorkerékpárosok biztonságáról beszélünk. De összességében azt hiszem, hogy kiváló véleményt tudunk majd a szakbizottságunk részéről összeállítani. Én maximálisan támogatom a jelentéstevőt majd. Sturges úr, köszönöm szépen, elnök úr. Mi is azon a véleményen vagyunk, hogy a jelentéstevő igen jó előkészületeket tett, nagyrészt egyetértünk vele. Jónak tartom például a kettes módosítóban a közlekedés biztonság politikára történő utalást. A képzés kérdése is rendkívül fontos, talán fontosabb, mint a személyi gépkocsik esetében. Az infrastruktúra is eh, egy nagyon fontos kérdés, ugyanis eh, a motorkerékpárosok számára ez eh, külön veszélyforrást jelent, tehát a közlekedés biztonságnál ezt a szempontot sem hagyhatjuk figyelem, figyelmen kívül. A vezetők felkészítése, képzése is hangsúlyt kell, hogy kapjon. Egyetetek a jelentésevővel, és végül is a biztonsággal kapcsolatos szempontokat talán gyorsabban kéne bevezetni, de ezeket majd külön-külön kell megnézni. Amit Said mondott, mondott, a kérdés az, hogy a motorkerékpárosok esetében az intelligens sebesség beállító vagy, vagy figyelő rendszereket is meg lehetne vizsgálni. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Mikrofon nincs bekapcsolva. Egy pontot szeretnék megemlíteni. A differenciálás a normál jármű, illetve kerékpár, a hagyományos motorkerékpár, illetve a köztes kategóriák között. 25 kiló, kilométer per óra sebesség határozunk meg itt határértéknek. Hogyha előírjuk ugyanazokat a követelményeket, mint a többi kategóriában, akkor ezeket komoly hátrány éri. Itt a sebesség problémát például nem lehet megemlíteni. Ezek nem merülnek itt fel, épp úgy, mint a kibocsátási problémák. Tehát fényleg kéne gondolni, hogy ezt a kategóriát kivegyük, és csak a segédmotoros tehát itt most csak a segédmotoros járművekre gondolok. Itt ugyanis lényegi különbség van. Egyrészt a vezetési stílus, a teljesítmény, illetve általában a megtett távolság tekintetében. Én amikor eh, diák voltam, motorinóval jártam eh, Olaszországban, 16 kilométeres sebességgel, ezt egy segédmotoros járművel nem lehet megtenni. Úgy ugyanis csak a városi forgalom kerülhet szóba, tehát itt most lényegi különbséget teszünk, tehát jobb lenne, ha ezt a kategóriát nem vonnánk be, nem vennénk be. Ez ugyanis komoly administratív terhet róna bizonyos jármű kategóriákra, és az eredmény a biztonság vagy a kibocsátás csökkentése területén szerintem nem lenne arányos azzal, amit egy ilyen követelmény jelentene. Még egy dolgot a nappali fényszóró használat kapcsán különböző fényviszonyok között természetesen a hatás más. Ausztriában egy tanulmány igazolja, hogy a nappali világítás nem hozza a megfelelő eredményeket, tehát nem igazán üdvös. Egy úgymond olcsó intézkedéstől sokat várunk, miközben az energiaköltségek megemelkednek, anélkül, hogy a kívánt eredményt elérnénk. És itt gyakorlatilag ennek a követelménynek egy spirál hatásával, spirális hatásával kell, hogy szembenézünk a kötelező érvényű fényszóró vagy világítás használatot, akkor előírhatnánk gyermekek vagy, já, vagy gyalogosok esetében. És szerintem ez egyáltalán nem egy észszerű követelmény. Elnök, köszönöm szépen. Ha lehet, akkor én is szeretnék néhány szót szólni. Gratulálok a jelentéstevőnek, ami a kerékpárok motorkerékpárok biztonságát illeti. A kerékpárokat valóban szerintem ki kéne venni. Hollandiában látok sok kerékpárt ilyen segédmotorral felszerelve. Ez tulajdonképpen a lusták kerékpárja. Másút ilyesmi nagyon nincs. Nálunk inkább mountain kerékpárok vannak vágott közbe Lichtenberger asszony elnök. Tehát, ahol én támogatom a jelentéstevőt, amikor már a mopedekről beszélünk, és például Rómában sok ilyen mopedet látunk, vagy a Mediterrániumban, ahol nagyon divatos és jó kis jármű ez. Az ilyen típusú járművek esetében elő kellene írni valóban a blokkolásgátló rendszert. Bizonyos statisztikák utalnak arra, hogy a balesetek 20%-a elkerülhető lenne ilyen járművek esetében, hogyha a blokkolásgátlóval szerelték volna fel azokat. Tehát itt a közlekedés biztonság abszolút fontos. És ahogy az előadó is utalt rá, a gyártókat a költségek aggasztja. De hát felmerül a másik kérdés, hogy mennyibe kerül egy emberi élet. A mopedek, a skuterek, tehát az alacsony teljesítmény, vagy kis teljesítményű járművek esetében elő lehetne írni a blokkolásgátlást. Ami pedig a nappali világítást illeti, a motorosok akikkel legalábbis én beszéltem, tiltakoznak az autók esetében a nappali világítás ellen, és a motorosoknál szeretnék ezt látni, hogy jobban látják őket. Mert hogyha minden autó felkapcsolja a fényszórót, akkor gyakorlatilag olyan, mintha senki nem kapcsolná fel. mindenki tud olyan példákat említeni, hogy őrült motorosok hogyan veszélyeztetik a forgalmat. Nálam például, ahol én eh, lakom a választókörzetemben, van egy eh, kanyargós hegyi út, eh, ahol a motorosok előszeretettel reliznek. De legtöbbnyire a balesetek többségében nem a motorosok hibásak, hanem a többi úthasználó, aki nem veszi észre a motorost világítás hiány. Tudom, hogy foglalkoztatja a gyalogosok kivilá, úgymond kivilágítása. Vannak olyan vidéki területek, eh, ahol igencsak bölcs, ha valaki a fejére vigyezt egy eh, világítás. Sajnálom, hogy Michael nincs itt. Minden esetre én eh, azt is szeretném látni, hogy a kerékpárosok felkapcsolják a világításukat. Ugyanis rengeteg kerékpár, ami egyébként rendelkezik világítással, nem kapcsolják fel és akkor csodálkoznak, hogy éjszaka miért ütik el őket. Robert és utalt rá, hogy a legtökéletesebb jogszabályt megalkothatjuk, ha idióták ülnek a motorokon, akik a halálukba robognak. Én mindenféleképpen támogatom a jelentéstevő javaslatán, és különösen támogatom a blokkolásgátló rendszerek előírását a kis teljesítményű motorkerékpárok esetében. Ami pedig a bizottságot illeti, Griani úr van itt? Ha rosszul ejtettem, akkor elnézést, minden esetre öné a szó. Thank you very much, Mr. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Is it still morning? Hölgyeim és uraim, még mondhatom, hogy jó reggelt? Reggel van még? Thank you very much uh, to provide us the opportunity to enter. Hogy ragadjam meg ezt az esélyt, hogy néhány megjegyzést hozzáfűzzek, hogy miért is tettük ezt a javaslatot egyáltalán. Először is Zile úr, köszönet jár önnek nagyon sok módosítás, nagyon józa javaslat, amit támogathatunk. Van azonban egy, amit említett, ahol azt javasolta, hogy az ABS rendszereket felszereljék a kis teljesítményű L3A1-es motorokra. Azonban az elérhető végsebesség nagyon fontos. A hatástanulmányunk azt mutatja, hogy, és ez a háttere sok döntésünknek, sok javaslatunknak, hogy más paraméterekkel lehetne mérni ezeket a kategóriákat. Néha Mondjuk azt, hogy a sebességet azt lehet ugye jól mérni, de nehéz megkülönböztetni az alkategóriákon belül, a kis teljesítményűek között, amit 80 km per órával, vagy annál kisebb sebességet tudnak haladni. Sokféle motor létezik itt, de van egy közös kritérium, a jogosítvány. Ez alapján lehet alkategorizálni a motorokat. A1, A2, A3, és ezek megfelelnek a jogosítvány kategóriáinak. A1 jogosítvány, akkor ha ilyen jogosítványa van az embernek, akkor csak ilyen végfelhasználású motort vezethessen. És így szabtunk meg az ABS rendszerek felszerelhetőségét. Az A1 feletti, a 150 köbcentisek felettiek kötelező jelleggel felszereltek ABS rendszerrel. Sok célkitűzésünk volt. Az egyik az egyszerűsítés, a másik a környezetvédelem, a harmadik a technikai előrelépések, a negyedik pedig a piacfelügyelet. Ki akartuk egyensúlyozni ezeket a célokat. Minden intézkedésnek van egy költség hatványa. Megpróbáltunk egy józan javaslatot benyújtani. Véleményünk szerint ha önök úgy döntenek, hogy további alkategóriára van szükség, ezekkel az információkkal rendelkezniük kell. Ezen kívül a triciklik jelenleg is vannak olyan biciklik, amelyek nem esnek a jogszabály alá. Sőt, olyan igen nagy teljesítményű biciklik, amik nem esnek ide, pedig néha 16-szor nagyobb teljesítményűek, mint egy sima bicikli. Tehát itt is tisztáznunk kell a követelményeket. Ezt szerettem volna tisztázni. Elnök, köszönöm. Robert, majd válaszolhatsz, de azt hiszem, hogy a 100 25 köpcenti túlságosan magas az ABS-re. Szerintem minden, ami 49 köpcenti fölött van, kellene, hogy legyen ABS-e. Gyilkológépeket ad az emberek kezébe. 125 az túl magas. Akármit mond a hatástanulmányok, egyszerűen nem érdekel. Teljes mértékben elfogadhatatlan a 125. Robert. A sedókkal gondolom, hogy a megadást megtaláljuk a jövő hétre. Nagyon örülök a hivatalos támogatásnak a bizottság szakértői véleménye nyilván segíti a munkát, de vegyesen viszonyulok hozzá. Én inkább a sebesség korlátokat állapítanám meg, de nyilván lesz majd megoldás. Ami pedig a kivilágítást illeti nappal. Nem akadályozhatjuk meg, hogy az autók ezt használják, maximum annyit tehetünk, hogy nem követeljük meg a motorbiciklét, de hát az utasság lenne. Sok évvel ezelőtt ezt bevezettük, nyáron is, nem csak éjszaka, és nagyon jól működik. Ez javított a helyzetem. Sok országban, Európában a nappali éjszakai helyzetet megkülönböztetik. Nem kötelező egyelőre a biciklisek számára, vagy a gyalogosok számára lámpát rakni magukra, de ez halálveszéllyel fenyegeti őket, ha nem használják életveszes helyzetbe ö, kerülnek. Ö, jó, hát ö, a nappali világítás kérdése továbbra is folytatódik. Elnök, a ö, ö, biciklisek egyszerűen nem követik a szabályokat, ez a probléma. Ö, még egy rövid megjegyzés. Ö, az osztrák helyzetet ö, már hallottuk Kanadába mióta a napali megvilágítás kötelezései van, 10,1%-kal csökkent a balesetek száma. Azt hiszem, hogy ez kiterjesztendő szabály úgy biciklire, mint másra. Csak a legutóbbi megjegyzéssel kapcsolatban tennék meg. Az a kérdés, hogy hol használják például a mediterrán országokban, déli országokban, ahol ö, jó a ö, megvilágítás, amúgy is ö, jók a fényviszonyok. Ott ö, nem jelent akkora ö, pluszt még valami. A végén az lesz, hogy sisakot kell viseljen a gyalogos, és motoros ruhát kell viselni azért, hogy biztonságban legyen. Hogyha ide jutunk, akkor pontosan jutunk, amit én nem szeretnék. Mert hogyha nem tartjuk tiszteletbe a gyengéket a közlekedésben, akkor továbbra is veszély lesz, mert akkor a páncélruhát is szét fogják zúzni a járművek. Elnök, nem hiszem, hogy bárki is azt javasolta volna, hogy a gyalogosok páncélba közlekedjenek. hogyha az ember vidéken közlekedik, gyalog, ahol nincsen út, akkor egy lámpát visel a fején. Ez a biztonságot szolgálja, de még tény, attól függetlenül, hogy a biciklike bicikliseket meg kell védeni, a kerékpárosokat meg kell védeni a többi úthasználótól. De nekik is van felelősségük, hogy bekapcsolják a világítást, amikor ö, urulnak éjszaka. Rendben, nos, akkor a határidő március 25 és szavazása bizottságban májusban. Köszönöm szépen, köszönöm Robert és ezzel be is fejeztük a délelőtti ülést. Folytatjuk három órakor, és ö, akkor eszmecserre Jezembovszki barátunkkal funkcionális légtérblokkok koordinátorával. Köszönöm.